illetve a szocialistáktól kérés érkezett felém a bizottságok és a parlament közi delegációk összetételének változtatásait illetően, ez benne lesz a jegyzőkönyvben. Amennyiben nincs ellenvetés,